Reggelt kívánok! Tisztelt kollégák! Köszöntöm Önöket az első szakbizottsági ülésünkre 2018-ban. Remélem mindenki kellemesen töltötte a karácsonyi szünetet, és folytathatjuk ebben az évben is a kitűnő együttműködést a szakbizottságban. Az első pontunk a napirend elfogadása. Nincsenek észrevételek, ezért elfogadjuk a napirendet. Elnöki közlemények nincsenek, úgyhogy át is térhetünk a hármas pontra. Az ülések jegyzőkönyvének elfogadása október 2-a, október 9-10, október 19, október 23 és a november 6-ai ülések elfogadása, mennyiben nincsenek az ülés végéig észrevételek, elfogadottnak tekintjük a rendet, illetve a jegyzőkönyveket. És most következik a szavazás feltételezem, hogy legalább egy órára lesz szükségünk a szavazás lebonyolításához. Kezdhetjük a, az első ponttal. További makroszintű pénzügyi támogatás Grúziának. Mamikins kolléga az előadó. Szeretne-e szólni néhány szót? Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek a kitűnő együttműködésért, és remélhetőleg az eredmény is pozitív lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. További megjegyzés, észrevétel nincs. Akkor azt javaslom, hogy rögtön kezdjük is a szavazást. Blokkban szavazunk. mellette, ellene, tartózkodás. Ez azt jelenti, elutasítottuk, úgyhogy az egyes szóbeli módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadjuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötvenes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 56 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 62-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 36 mellette ellene tartózkodás elutasítva. És következik a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 48-3 arányban. Következik az ötös pont, a következő MFF, a 2020 utáni MFF-ről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése. Az előadó Páncéri úr szeretne-e hozzászólni? Nem. Ebben az esetben rögtön át is térhetünk a szavazásra. Az egyes kompromisszummal kezdjük mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24 részenként, első C rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es szóbeli módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Két kolléga még mindig hiányzik, egy kolléga, rendben, most lezárom a szavazást. Elutasítottuk 41-3 arányban. Nem fogadtuk el, úgyhogy következik a kettes szóbeli módosító, szintén név szerint szavazunk. Miért vajon? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas szóbeli módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik az ötös kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 11-es kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk, egy szavazaton múlott. 11-es kompromisszumot tehát elutasítottuk, jön a 47-es, 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük, rendben, a 47-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, elnézést rendben, a 47-es okafogyottá válik, mivel a 6-os kompromisszumot elfogadtuk. Tehát most melyik következik? Az 51-es. Rendben, 51-es. Mellette, ellene, tartózkodás, Ezt elutasítottuk, és most a 63-as jön mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 63-ast, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a hatos pont. Uh, the result was 39 volt a szavazás eredménye, 39 szavazattal elfogadtuk. Következik a hatos pont, a 2016-os évi mentesítés, az EU általános költségvetése, az Európai Külügyi Szolgálat a címe. Az előadó Préda úr, aki azt hiszem itt van illetve nincs. Valaki más szeretne hozzászólni? Nem. Ebben az esetben rögtön szavazunk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28-24 arányban elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es részenként okafogyottá válik, mivel a 8-ast elfogadtuk. Nem, nem fogadtuk el, mondja az elnök. 9-es első része mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 9-est elfogadtuk. Következik a 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14 részenként, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Úgyhogy következik a záró szavazás. Elektronikusan szavazunk a módosított anyagról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 49-en szavaztak mellette, 6-an ellene. Következik a hetes pont 2016-os évi mentesítés, EU általános költségvetése, Európai Bizottság, megint csak Préda úr az előadó, de úgy látom, hogy Pancéri úr szeretne hozzászólni. Parancsoljon! Csak egy módosító indítványt szeretnék szóban javasolni, a 17-es Szolé úr módosítójára vonatkozik. Nem tudom, hogy most eh, mondjam ezt, vagy várjam ki, amíg elérünk a 17-eshez. Mindenesetre azt szeretném javasolni, hogy töröljünk innen egy részt. És ezt szeretném szóbeli módosító formájában előterjeszteni. Elnök, akkor szerintem eh, akkor ismertesse, hogyha odaérünk a 17-eshez. Tehát eh, egyéb észrevitel van-e? Nem. Akkor kezdhetjük a szavazást egyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a hármast, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a 17-es, Páncéri úr parancsoljon. A módosító második részét szeretném törlésre javasolni. Tehát kifejezi aggodalmát ezt a részt, és azt, hogy azt várjuk el a bizottságtól, hogy vonják le a vonatkozó összeget, tehát Izraelig tartó részt szeretném kiemelni. Ez így egyértelmű? Tehát ez volna Páncéri úr kérése. Ki az, aki ellenzi? Négy kollégát látok. Tehát elutasították Páncéri úr, a kérést elutasították. Úgyhogy a 17-esről így szavazunk. Mellette ki szavaz, ellene ki szavaz, ki tartózkodik, elutasítottuk hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a jelentésről, a véleménytervezetről módosított formájában megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 50 három arányban. Következik a nyolcas pont, a nemek közti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállásának növelése, az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és lányok életének átalakulásához, egy munkadokumentum. Az előadó Beatriz Becerra, Basterrecea. Itt van? Nincs, de valaki szeretne hozzászólni helyette. Buster Ritchie asszony szeretne hozzászólni? Igen, köszönöm, elnök úr. Csak azt szeretem volna köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek. Nagy öröm volt számomra mindannyiukkal együttműködni, és azt szeretnénk, hogy ezen közös célhoz megfelelő módon hozzájáruljunk, tehát a nők és a lányok életének átalakításához. Köszönöm szépen. Még valaki szeretne hozzászólni? Nem? Akkor szavazzunk is. Tizenötös módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Harmas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 7-es kompromisszum mellett ellene tartózkodok elfogadva, 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodok elfogadva, 9-es kompromisszum mellett ellene tartózkodok elfogadva, 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodok elfogadva, 49-es módosító mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük a 49-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 57-es mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 61-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodok, Ellenőrizzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodok elfogadva. Hármas módosító mellett ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellett ellene tartózkodók elfogadva, ötös mellett ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellett ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas mellett ellene tartózkodók elfogadva, tizenkettes kompromisszum mellette ellenel elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodó elfogadva. És akkor most nézzük. Zárószavazás módosított véleményről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 53 5 ellenében. És akkor most következzen a 9-es pont, az unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató Európai Védelmi Ipari Fejlesztési Program létrehozása. Először kinek kell szót adnom? Jó rekordnak tessék. Igen, a szavazással kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az utolsó jelentéssel kapcsolatban lesz egy külön kérdésem. Köszönöm szépen. Melyikről az előzőről? kérdez az elnök. Nem, az utolsó jelentésről van szó. Az utolsó jelentés, amiről szavaztunk. formai alapon. To item number nine. Rendben van, lépjünk vissza, akkor nézzük a kilences jelentés következik. Páskó úr a vélemény előadója. Ki szeretne mondani, hogy Páskó úr? Nem. Akkor ki szeretne mondani valamit? Castaldo úr. Grazie, Presidente. Volevo segnalare che... Eh, Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék Páskó úr véleményével kapcsolatban elmondani, hogy a különböző frakciók különböző kéréseket terjesztettek elő, kérték a véleménnyel kapcsolatos szavazás el, elhalasztását is, volt egy levélváltás is, és az előadó egyetért azzal is, hogy egy kicsit elhalasszuk. Sokan nem is kapták meg a szavazólistát, ezért kérve kérjük azt, hogy legalább a mai napon, de későbbre tegyük át ezt a szavazást. Vagy pedig tegyük át február 1 ha nem, akkor ma, majd valamikor később nagyon jó lenne. Rendben, köszönöm Kastváldó úrnak. Szeretne még valaki valamit mondani? Valero asszony. I just wanted to agree to... Teljes mértékben egyetértek Kasztáldó úrral nem volt időnk, nem volt elegendő időnk arra, hogy átnézzük a módosító indítványokat, el kell halasztanunk. Lehetőség szerint február 1 lenne jó, ha nem, akkor ma délutánra. Köszönöm szépen, Valero asszony. Rádosz úr, tessék. Az Áldi nevében szeretném támogatni az előterjesztett javaslatot. Dazsan úr. Euh, Most mi készen álltunk arra, hogy ma szavazzunk. Látván a helyzetet, értem én a kollégák kérését, akik szeretnék ezt pár órával elhalasztani. Kevés módosító ad a vitára, úgyhogy a kollégák elég gyorsan dönthetnek február 1-én biztos, hogy nem szavazhatunk, hogy, hogy mi azt kérjük, hogy a lehető legpontosabban február 1-én mindenképpen szavazunk, ezért kérem, hogy még mindenképpen a mai nap folyamán szavazhassunk, hogy egyeztethessünk és megállapodhassunk. Oké, okay, Mr. Pascu. Rendben van, Pascu, tessék. Egyetértek. Keményen dolgoztunk, hogy tartsuk a határidőket hiszen a kezdeményezés maga is szoros határidőkön múlik. Ha egy kicsit elhalasztjuk a szavazást, a délutánra tesszük át, akkor ezzel még az általános menetrendnek nem ártunk, tehát magát az európai menetrendet is tartani tudjuk. Ezt el tudom fogadni, viszont az egyetlen gond az, hogy ha késő délután a kérdés az, hogy késő délután, vagy majd korábban fogunk szavazni, mert lehet, hogy vannak olyan kollégák, akik ezt a helyzetet előre nem látva azt tervezték, hogy elmennek. Hát három óra az rendben van. Kedves kollégák, szól közben az elnök, lenne egy javaslatom. Ma délután lesz egy debriefingünk a nigeri misszióról, ez fél háromkor lenne. Akkor szavazunk fél háromkor, és utána lesz majd a debriefing, közvetlenül a szavazás után. Véleményem szerint ez lenne a lehető legjobb megoldás. Fél három délután ez jó a frakcióknak? Rendben van, akkor a kilencedik ponttal kapcsolatos szavazást elhalasztottuk, délután fél háromra tettük át. So we are through most of our votes. Akkor ezzel a szavazás nagy részét a mai napra letudtuk. Nártúr itt van? Köszönöm, elnök úr. Várjon, még nem. Még nem. Kedves kollégák, ha valakit nem érdekel, a következő pont az hagyja el a termet. Mm. Wieso? Now, item number 10. Nézzük, tizedik napi rendi pont. Ajánlás a tanácsnak, a bizottságnak és az LKS-nek a dzsihadisták bevételi forrásainak megnyírbálásáról, a terrorizmus finanszírozásának célba vételéről. Javier Nárt a előadónk. Arról tájékoztattak bennünket, hogy az árnyék előadói üres produktív volt, és a kompromisszumos módosításokkal kapcsolatban sikerült megegyezni. Nárt úr, tessék! Nos, ez egy rendkívül fontos ajánlás, ugyanis a jelenlegi finanszírozással foglalkozik, a terrorizmus jelenlegi finanszírozásával, itt ugye egy makrofinanszírozás folyt, például az ikertornyok esetében, most azonban mikrofinanszírozásra tért át ez a fajta finanszírozás, de nagyon komoly tragédiákat tud okozni, mint a nidzai vagy a barcelonai merénylet. Itt nagyon csekély forrásokkal hajtották ezeket végre, tehát a, az eddigi eszközök, itt ugye nagy pénzátutalásokról volt szó, ez teljesen irreleváns, ha figyelembe vesszük azt a jelenlegi súlyos problémát, amelyel a dzsihadizmus kapcsán szemben állunk. A lehető legjobb módon ellenőrzés alá kell vonni, tehát a mikrofinanszírozást. És természetesen ezt úgy kell végrehajtanunk, hogy az alapvető jogokat is védjük, és ami nagyon fontos, az az, hogy ez az ajánlás később egy norma legyen, és lehetővé tegye, hogy az iszlamofóviával szemben hatékonyabban fellépjünk. Tehát egyensúlyra kell törekednünk, ugyanakkor figyelembe kell vennünk a realitást, és ebből kiindulva úgy gondoljuk, hogy egy platformot kell létrehoznunk, amelyen az Unió különböző tagállamainak hírszerző szolgálatai egy stabil ponttal rendelkezzenek, hogy az információ átadásra ott sor kerüljön. Először is mindenek előtt el kell kerülnünk, hogy egy új központ vagy egy új szervezet jöjjön létre két okból. Egyfelől azért, mert teljesen felesleges, haszontalan, másfelől pedig nem lenne operatív, hiszen a hírszerző szolgálatok az önkéntesség alapján és, a, és bizalmi alapon működnek. Éppen ezért egy szervezet vagy intézmény létrehozása azt hiszem, hogy teljességgel kivitelezhetetlen. Éppen ezért mi a pragmatikus szempontokat helyeztük előtérbe. Másfelől ellenőrzés alá kell vonnunk a, mikro, a mikrotranszfereket, főleg azokat, amelyek a hagyományos csatornákon keresztül, az arab havalán keresztül, tehát az iszlám eredetű átutalásokat, illetve a padalát, ami ugye a Fülöp-szigeteken működik, működik, tehát bármilyen fajta pénz átutalási rendszer, amely az ellenőrzött hagyományos csatornákon kívül zajlik. A törvény előtt mindannyian egyenlőek vagyunk, és a diszkrimináció mentesség elve alapján azért, mert valaki egy adott kulturális vagy nemzeti csoporthoz tartozik, rendelkezhet egy másfajta eszközzel, viszont hogyha van egy norma, amely az állampolgárokra vonatkozik, és amely keretében ellenőrizzük az átutalásokat, ez mindenkire ki kell, hogy terjedjen ugyanígy a feltölthető kártyák rendszerét is ellenőrzés alá kell vonni, akár itt a hagyományos számlákról, vagy más útról legyen szó. Tehát például az anonim pénzátutalásokra is ezt a rendszert ki kell terjesztenünk, és ugyanezt beszéltük meg az euróban való átutalások rendszerére is illetve ami a különböző kulturális helyeken, illetve vallási központokon keresztül valósul meg, mindent, mindenre ki kell terjeszteni az ellenőrzést. És ugyanígy a bitcoin esetében is ez mondható el. Következésképpen arra törekedtünk, hogy a bizottságnak egy megvalósítható, lehetséges, kivitelezhető jogszabályt javasoljunk, ami abszolút szükséges. 281 módosító indítvány készült, ezek rendkívül fontosak ugyanúgy, mint ahogy a különböző frakciók fellépése is nagyon hasznos volt, és ez egy rendkívül kényes javaslat a bizottság felé, de ennek ellenére sikerült egy rendkívül nagy többséget kialakítanunk, ami azt jelenti, hogy az összes frakció tisztában volt a problémával, illetve azzal, hogy szükségünk van egy megoldást felkínálni, rendkívül pragmatikus volt mindenki, és éppen ezért mindenkinek köszönettel tartozom. Köszönöm szépen, kedves Nárt úr, és akkor most következzen a vita. Adaktuszon úr a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdem, hogy méltatom Nátúr munkáját, megdicsérem azért, hogy ilyen konstruktív tárgyalásokat vezetett le, és hogy sok módosítást figyelembe vett, melyek számunkra a néppártban fontosak voltak. Kérem, engedjék meg, hogy megemlítsem, hogy frakciónk számára a tárgyalások során melyek voltak a fontos pontok. 11-es kompromisszum, szeretük volna hangsúlyozni, hogy a tagállamoknak a terrorista cselekmények forrásainak a megnyilvánulását kulcsfontosságú kérdésként kell kezelniük. Az Európai Terrorizmus ellenes platform munkája is ilyen tekintetben nagyon fontos, és szerettük volna az anyagba bevenni azt is, hogy ez azonban nem jelenteti azt, hogy egy új ügynökséget fogunk létrehozni. 13-as kompromisszum. A pénzügyi task force foglalkozik. Meg kell említenünk azt, hogy egy stratégiát dolgozott ki a Task Force a ö, terrorizmus finanszírozásának leküzdésére. A 19-es kompromisszumban a terrorizmus ellenes koordinátor kapcsán megállítjuk, hogy ez a személy beleszólhat abba, hogy hogyan nézen ki az a lista, amely a nem átlátható rezsimeket sorolja fel. Az ENSZ biztonsági tanácsa a nemzetközi közösséget többször felszólította arra, hogy tegyen többet annak érdekében, hogy a pénzek terroristák kezébe jutását megátolják, és ez a 20-as pontban szerepel, ezt üdvözöljük. 21. pont. Eltértek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy az eredeti szöveg, amely megemlítette a mecseteket is szerepelne itt, vagy sem voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez ne szerepeljen itt. Nekem konzultálnom kell a néppárttal, a néppárti küldöttség támogatja azt, hogy a hatóságok felülvizsgálják az uniós tagállamokban a különböző entitások általi mecsetfinanszírozást, valamint az iszlám közösségek finanszírozását és hogy tiltsák be azokat a pénzeket, amikor van alap arra, hogy azt mondják, hogy radikális tevékenységekre, vagy pedig terrorista támadások elkövetésére használják fel ezt a pénzt. Ez egy idézet volt. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Unió számára fontos arra összpontosítani, hogy meghatározza a prioritást jelentő területeket. Az a kérdés, hogy nagyobb vagy kisebb uniós együttműködésre van szükség, meg kell beszélni, az uniós szintű együttműködésre szükség van, a fellépést erősíteni kell, a terrorizmus finanszírozásával szemben, és tudjuk azt, hogy ennek nincsenek határai. A tagállamok maguk hozhatják meg a legjobban a döntéseket, és itt csak a szociális politikát fogom kiemelni. A közös európai megközelítést sokan támogatják, ezzel használ, járnánk el a kívásokkal szemben. Mindenképpen szükség van erre a döntéshozatalban. A közös erőfeszítésekkel az Unió képes megküzdeni azzal, ami az a problémával, ami a dzsihadisták szempontjából nagyon fontos, azaz a finanszírozás kérdésével. Ez a az anyag jól kiegyensúlyozott, jól van megírva, és mi erőteljesen támogatjuk ezt. Köszönöm szépen. Thank you, kolléga Daktusson. Köszönöm szépen. Claire Moody következik a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a témával kapcsolatos konstruktív munkájáért jó kompromisszumokat sikerült kötni. Ide értem azon módosítókat, amelyek a pénzügyi munkacsoport fellépésére is vonatkozik, és ahogy a kollégák már elmondták, az a gondolat, hogy egy új platformot hozzunk létre, de mindezt már meglévő struktúrákon belül. Tehát mindenképpen jó a már meglévő struktúrákat kihasználni, és közben felismerni, hogy milyen problémákkal kell itt megküzdenünk. Üdvözlöm azt, hogy az előadónak szándéka, hogy hatékonyan lehessen a probléma ellen fellépnünk, és nagyra értékelem, hogy milyen részletekben sikerült az árnyék jelentéstevőkkel együttműködnie, hogy részletesen is megoldást találhassunk a problémára. De az iszlamofóbia további növekedésének az elkerülése céljából, hogy biztosíthassuk azt, hogy itt az eredmény a lényeg, és a probléma gyökerével foglalkozzunk, és közben ne magát a nyelvezetet erősítsük tovább. Nos, ez is egy fontos kiindulópont. A viták alapján elmondhatom, hogy nagyon jó munkát sikerült végeznünk, és a végső verzióról azt gondolom, hogy mindenképpen konstruktív kell, hogy legyen, és realista a céljai tekintetében, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet intelligensen megosztani az információkat, és közben a finanszírozást felszámolni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Claire? Az ECR részéről az Aldi részéről szeretne valakit hozzászólni, akkor Sakurava, Angel a GUE részéről. Köszönöm szépen. Nárt nagyon aktívan foglalkozott azzal, hogy átfogó képet és kiegyensúlyozott képet tudjon alakítani a helyzetről. Több dimenzióban kell a témával foglalkozni, ez biztos. És nem lehet csak a terroristák elrettentésével foglalkoznunk. Meg kell néznünk, hogy összességében a terrorizmus finanszírozása ellenében milyen eszközökkel rendelkezünk, és az biztos, hogy nagyon fontos realistán eljárni, és fel kell fognunk, hogy a terroristák kevés pénzből rendkívül hatékonyan tudnak fellépni és a terroristák a nemzetközi rendszert is egész hatékonyan tudják kikerülni. Az ENSZ-nek több éve létezik már egy határozata, de az biztos, hogy a terroristák egyre többen vannak, és egyre több pénzzel gazdálkodnak, és ezért két szinten kell -e fellépnünk, politikai szinten is fontos lépni. Meg kell néznünk, hogy mely államok működnek együtt, közvetlen vagy közvetett módon a terrorizmus finanszírozásában. Lehetne itt konkrét példákat is hozni, és fontos elkerülni a kétszínűséget, tehát mindenképpen el kell kerülni olyan országokkal az együttműködést, amelyek a terrorizmust támogatják. Ami a másik szintet illeti, Nárt úr már elmondta, hogy miről is van itt szó, ez mind rendkívül fontos. Fontos az emberi jogokkal foglalkozni, és közben védeni a személyes adatokat és a magánélethez való jogot hogyha az EU valóban szeretne fellépni a, a terrorizmus finanszírozása ellenében, akkor olyan kezdeményezéseket kell hozni, például az illegális szerkezetek felszámolása céljából, amelyek azon területeken vannak, ahol a terrorizmus is terjedőben van. Fontos természetesen a korrupció ellen is fellépni. Ennek nagyon fontos szerepe lehet. Nagyobb, mint hogyha a nemzetközi pénzügyi rendszerrel foglalkozunk, és a terrorizmus elleni elrettentéssel. És rendkívül fontos az is, hogy az adóparadicsomokat betiltsuk. Az adóelkerülés, az adócsalás mindenképpen elkerülendő. Köszönöm. Thank you, Ms. Sakura. Elnök, köszönöm szépen, fa kolléga. Kér még valaki szót? Korvin Mike úrnak adom meg a szót. Thank you very much. Uh, first of all... Köszönöm szépen. Először is lenne egy rövidebb megjegyzésem. A terrorizmus méretét, hogyha megnézzük, ez nem olyan jó képet ad. A 60-as évek végén a különböző brigádokkal, a Fekete Szeptemberrel valójában sokkal nagyobb volt a terrorizmus, mint napjainkban. Erre oda kell figyelnünk. Második észrevételem, Nártúr, nem értem önt. Ön azt mondta, hogy a World Trade Center támadását mikrofinanszírozásból értékel. Lehet, hogy itt a tolmácsolással volt probléma, de ez itt valójában arról van szó, hogy egy rendkívül költséges támadás volt a World Trade Center elleni, Center elleni támadás ami az al a dzsihádhoz való kapcsolatát illeti, ez nem mindig van így a támadásoknál. Van olyan támadás, amit egy fél liternyi benzin árából lehetett volna kihozni. De remélem, hogy itt csak tolmácsolási félreértésről lehetett szó. No further speakers. Mr. Nab. Hogyha több hozzászólás nincsen, akkor Nár tudnak adom meg a szót, hogy válaszoljon a észrevételekre. Röviden, én azt mondtam, hogy makro eh, szintű volt eh, az ikertornyok elten elkövetett eh, támadás finanszírozása, míg Nizza, illetve Barcelona esetében mikrofinanszírozásról volt szó. Tehát nem tudom, hogy félreérthető volt-e a tolmácsolás. És hogy a RAF esetében más fajta volt-e a támadás mértéket. Örülök annak, hogy Lengyelországban nem volt olyan támadás, mint Spanyolországban, ahol több száz volt a halálos áldozat. Tehát következésképpen azt szeretném elmondani, hogy nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök annak, hogy egy ilyen rendkívül kényes és érzékeny téma kapcsán én is több alkalommal elmondtam, hogy milyen bonyodalmakba lavírozzuk magunkat egy ilyen probléma kapcsán, mégiscsak felülkerekedett a józanész, és a különböző frakciók amelyek különböző ideológiai háttérből közelítették meg a problémát, mégis tudtunk úgy együtt dolgozni, hogy globális megoldásokat tudtunk kidolgozni, a néppártól kezdve a GUE-ig. Úgyhogy az összes frakciónak, a szocialista frakciónak is szeretnék köszönetet mondani, mert konstruktív volt az együttműködés, és a lényeg az volt, hogy megértsük azt a problémát, ami mindannyiunkat érint, úgyhogy ebben az esetben a józan ész felülkerekedett. Köszönöm mindenkinek! Thank you, Mr. Nart. Köszönöm, Nart úr. Térjünk át a következő napi rendi pontunkra. A 11-es pontnál járunk. A tanácshoz, a bizottsághoz és az EKS-hez intézett ajánlások az EU és az Erbajdzsán közötti átfogó megállapodásról szóló tárgyalásokról. a jelentés tervezetet, amelyet Nikolaj képviselő készít az ALDE részéről. Nos, ez a szöveg tehát tartalmazza mi ajánlásainkat a tanácshoz, a bizottsághoz és az EKS-hez a már említett megállapodásról szóló tárgyalások kapcsán. A szakbizottságunkban bevált gyakorlat, hogy a tárgyalóknak mi jelezzük, hogy milyen elvárásaink vannak a megállapodás végső verziójával kapcsolatban, biztosítván, hogy a beleegyezéses eljárás utána könnyen folyhasson a parlamentben, amennyiben a mi észrevételeinket figyelembe vették. Szeretnék élni az alkalommal, hogy emlékeztessem a tanácsot arra, hogy még mindig nem kaptunk meg olyan anyagokat a, tehát, olyan anyagokat a tárgyalásokkal kapcsolatban, amelyekhez hozzáférésünk van. Szeretném, hogyha ezt sürgősen rendeznék. Van-e itt valaki a tanács részéről? Hát akkor, hogyha néznek minket interneten, akkor most már több alkalom után ismét emlékeztetném őket erre, ezen kérésünkre. Most Nikolai képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hivatalos e-mailt küldtem önnek, elnök úrnak és a titkárságnak, amelyben kértem, hogy az első eszmecserét a jelentéssel kapcsolatban halasszuk el van erre okom. Teljesen egyetértek azzal, hogy a tanácsnak egyértelmű ajánlásokra van szüksége a tárgyalásokkal kapcsolatban. Ez egy rendkívül kényes terület. A tárgyalások folynak, de sajnos nem annyira tiszta és átlátható módon, hogy pontosan tudjuk, hogy miről is szólnak a tárgyalások. A politikai részről négy forduló van, hat az ágazati tárgyalásokról, és kettő a szakszervezeti részekről. Minnyáján tudjuk, hogy Azerbajdzsánban vannak kényes kérdések, a jogállamiság, az emberi jogok területén. Májusban az EU Azerbajdzsán PCC Bakuban járt, és ott találkoztak vezetőkkel, hogy megnézzék, hogy mi történt, és tisztább legyen a helyzet. És várom még továbbra is az anyagokat a tanácstól. Általában véve bizonyos ajánlásokat megfogalmazhatunk, de azt szeretném, hogyha nem csak formális lenne ez, a, ez az ajánlás. Ez részt azért, mert nincsen még ütemterv a megállapodással kapcsolatban, és hogyha jól értem, akkor a tárgyalásokban vannak nehézségek is. Ezért kérem a bizottságot, hogy elemezze a jelentésemet, változtasson a jelentés bemutatásának az ütemtervén, vegye figyelembe ezen kérésemet. Elnök, köszönöm, Nikolaj kolléga. Ön azt kérte, hogy változtassunk az ütemterven. A frakció képviselői Mit gondolnak erről? Mamikins képviselő? Lettől fogok hozzászólni. Támogatjuk az előadó javaslatát. Azt gondolom, hogy vannak ennek formális okai. Azt láttuk, hogy a bakói látogatás hogyan folyt. Az AFED szakbizottság tagjai jártak Bakuban, és azt láttuk, hogy Azerbajdzsánban van előrelépés. Ez érezhető. Úgy gondolom, hogy idén, amikor Azerbajdzsán fennállásának századik évfordulóját ünnepli, politikailag nagyon fontos folytatni ezt az előrelépést. Ezért tehát támogatom Nikolaj képviselő megközelítését. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Mamikins úr. Stetina képviselő. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Az elején már szeretném elmondani, hogy tudok arról, hogy az EU és az Árbajzsán közötti jó kapcsolatok kölcsönösen előnyösek lennének mindkét fél számára. Ugyanakkor nem hiszem, hogy most jó gondolat lenne elhalasztani ezt a jelentést, mert hogyha megnézzük Azerbajdzsánban az emberi jogok helyzetét, az továbbra jom, tovább romlik. Az EU-nak saját értékeit kellene terjesztenie, azon értékeket, amelyre az EU is alapul. És hogyha megnézzük ezen országban a civil társadalom és az újságírók helyzetét, az egyre romlik. Én vagyok a Grúziával kapcsolatos néppárti előadó, és el kell, hogy mondjam, hogy Mahtarle, Afgán Muhtarle úr esetét mindenképpen meg kell említenem. Ő az első újságíró, akit elraboltak Grúziából, és Azerbajdzsánban hat év börtönre ítélték. Ezt rendkívül aggodalmasnak tartom. Szeretném, hogyha az ő nevés kerülne a jelentésbe. Elnök, köszönöm, Stetina úr. Anna Fotigának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Az előadó kérését én is tudom támogatni. Két okból. Egyrészt általában az előadók kérését hajlamosak vagyunk figyelembe venni, és az ő véleményükben bízunk, Természetesen minnyájunk foglalkozik külügyi kérdésekkel és konkrétan emberi jogi kérdésekkel, van erről saját véleményünk, de összességében azt gondolom, hogy fontos megbíznunk az előadó véleményében. Nikolaj képviselő rendkívül tapasztalt kolléga, a szedében is ismerem már az elvégzett munkáját, és ezért is támogatom. Másodszorban elég kényes, bonyolult a helyzet Azerbajdzsánban. Voltak rendkívül pozitív bejelentések az azeri kormány részéről, azzal kapcsolatban, annak kapcsán, hogy most az ország fennállásának századik évfordulóját ünneplik, és hogy ezért lépéseket hoznak az emberi jogok védőinek helyzetének javítására. Ezért tartom észszerűnek, hogyha most egy kicsit várunk, és meglátjuk, hogy lesz -e ennek valóban eredménye. Mert nagyon szeretném, hogyha lenne. És vannak még további okok is. Történelmi okokban, mi a lengyelek is a századik évfordulóját ünnepeljük a függetlenségnek, az újból kivívott függetlenségünknek, és Azerbajdzsán éppen ezért valahol párhuzamos úton járt, ezért is támogatom ezt a kérést. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Az ALDE részéről hárman is szeretnének hozzászólni. Korcsuk, Rigula és Weigel képviselők. Ki kezdi? Nikolaj képviselő javaslatát én is támogatom. A következő PCC ülés Bakuban lesz 2018 májusában. Úgy gondolom, hogy jó ötlet lenne az elnöknek lehetőséget adni, hogy saját maga is felmutasson valamit, és ezen megközelítés miatt én is támogatom azt, hogy halasszuk el a jelentést. Elnök, köszönöm szépen! Krigula képviselő. Lettől fogok hozzászólni. Élnék az alkalommal, hogy az anyanyelvemen fejezhessem ki magam. Teljes mértékben támogatom Fotiga képviselőt. Az előadót jobban kellene tisztelnünk. Még nem járott ez a jelentés hogy most sürgősen kellene döntenünk. Nem kell elkapkodnunk ezt a döntést. Ezért támogatom az előadót, és azt hiszem, hogy a halasztás indokolt. Még nagyon sok mindent be lehet venni ebbe a jelentésbe. Nem látunk ebben hivatkozást az Európai Parlament munkájára. Tavaly több anyag is született, a többi intézmény anyagait megemlítjük a jelentésben, közben megfeledkezünk a parlament által végzett munkáról. Felkérném az AFED szakbizottságot, hogy a régióban az összes köztársaságot egyenlő bánásmódban részesítse. Itt említeném Grúziát is. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben, hogyha Örményország, hogy hason, Örményországhoz hasonlítjuk Azerbajdzsánt, akkor más bánásmódban részesítjük. Ha megnézzük az örmény helyzetet, ha Örményországról szólna ez a jelentés, akkor egészen másként kezelnénk a kérdést. Ezért is javaslom tehát, hogy halasszuk el a jelentést, legalább addigra, amíg Bakuból visszajön a látogatóink csoportja. Köszönöm, Ivo Weigel következik. Köszönöm, elnök úr. Nem hiszem, hogy túl sok új érvet lehetne még itt felhozni a halasztás érdekében, de fontosnak tartom figyelembe venni azt a tényt, hogy az EU azerbajdzsáni átfogó megállapodásról szóló tárgyalások honnan indultak. Nagyon komoly ellentmondások voltak az elmúlt egy-két évben, és ezért tartom nagyon fontosnak, hogy a megállapodást megfelelően elő tudjuk készíteni, és hogy figyelembe vegyük az összes olyan problémát, amely eddig felmerült, amelyeket akkor is láttunk, amikor Jerevánban és Bakuban jártunk. Azt gondolom, hogy itt a tervezetben a hegyi Karabach problémáját nem eléggé emeltük ki, és ez, ez itt az egyik fő probléma az egész térségben. Azerbajdzsán és Örményország között. Állandó a vita azzal kapcsolatban, hogy ezt a problémát meg lehet-e oldani, és hogyha igen, hogyan. Mindenképpen támogatnunk kell őket ebben, de fontos több kezdeményezést is indítanunk. Most van erre lehetőségünk, most van erre időnk, és van lehetőségünk arra, hogy nyomást gyakoroljunk az azeri kormányra, ami az emberi jogvédők és a média helyzetét illeti. De tegyük ezt lépésenként, és hagyjunk magunknak elég időt arra, hogy valóban produktív legyen a párbeszéd velük. Nagy szükség van erre. Köszönöm. Most az ALDE részéről a negyedik hozzászóló következik. Valóban nagyon egyértelműen fogalmaznak. Stravicius képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nem nagy, de fontos frakció vagyunk a parlamentben. Minden lehetőséggel élünk, hogy elmondhassuk a véleményünket. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban is. Két fő oka van annak, hogy én is hozzászóljak a vitához. elhangzott, hogy a tanács és a mi szakbizottságunk között nem megfelelő a kommunikáció. Ez nagyon fontos ok arra, hogy emlékeztessük a tanácsot arra, hogy kötelezettségük a fő, legfontosabb tárgyalási anyagokhoz hozzáférést adniuk. Megfelelő tájékoztatást kell kapnunk ahhoz, hogy kialakíthassuk a véleményünket, még mielőtt szavazunk az anyagról. Másodszorban Azerbajdzsán a keleti partnerség egyik tagja. Átfogó megállapodásról folynak a tárgyalások a közép és hosszú távú jövőről. Vannak dolgok, amelyek jól működnek, mások nem. Csalódtam, amikor láttam a január 12-i jelentést, miszerint újságírókat miszerint Afgani Muhtarlit, akit elraboltak, hat év börtönbüntetésben részesítettek. Sajnos ezt a hírt kaptuk elvárásunk ellenére. Tisztelt kollégák, ami az ország fennállásának századik évfordulóját illeti, ezzel kapcsolatban gratulálnunk kell nekik. De a legrosszabb dolog, ami elképzelhető, az az, hogy a századik évfordulón tudjunk arról, hogy több mint száz újságírót tartanak börtönben. Ez rendkívül szerencsétlen egybeesés Erbajdzsán szempontjából. Úgyhogy azt gondolom, hogy még a szövegben nagyon sok mindent lehetne javítani, időre lesz szükség ehhez. Azt remélem, hogy kiegyensúlyozott lesz a véleményünk, és azt támogatja, hogy a kapcsolatokat továbbfejlesszük, de mindezt elvek szerint tegyük, és ne maradjunk csendben olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek nem tetszenek nekünk Azerbajdzsánban. Bölcs döntést kell hoznunk, azért, hogy tükrözhesse a szöveg a számunkra fontos összes kérdést, és fontos, hogy a tanács is megfelelő tájékoztatást adjon nekünk. Elnök, köszönöm szépen. Még egy hozzászóló López képviselő van a listámon. Meszerics úr. Először López, utána Meszerics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna hozzászólni, és árnyék jelentéstevőként frakcióm álláspontját alátámasztani. Először is szeretném tisztázni, hogy mi ellenezzük ennek a jelentésnek az elhalasztását, a megvitatás elhalasztását. Nem szeret nem tartjuk ezt megfelelőnek és hasznosnak sem az Azerbajdzsánnal való kapcsolataink szempontjából, és szerintünk az elnökségnek kellene ilyen döntéseket meghozni, úgyhogy szeretném, ha tisztáznánk az eljárást, annak formai és tartalmi aspektusait frakcióként. Azt hiszem, hogy ezen erről reflektálnunk kell. Másodszorban, ami az eljárást illeti, Ugye eljövünk ide, semmiféle előző kommunikáció nem előzte meg ezt a hivatalos eszmecserét arról, hogy az előadó szándékában áll elnapolni ezt a jelentést, és az indokokat sem közölték korábban amelyek indokolnák egy ilyen jelentés megvitatásának az elhalasztását. Másodszorban pedig tartalmi okból is ellenezzük az elnapolást. Úgy gondoljuk, hogy nem lesz egy előzetes eszközünk, amely ennek a parlamentnek a kezében van, hogy befolyást gyakoroljunk egy olyan megállapodásra, amelyet jóvá fogunk hagyni nem csak elhalasztjuk, hanem saját magunkat is korlátozzuk, és kiveszünk a kezünkből egy olyan eszközt, amely által befolyást tudunk gyakorolni olyan megállapodásokra, amelyeket az Európai Unió aláír, ez pedig egyszerűen érthetetlen. Harmadsorban pedig nem csak azért, mert korlátozzuk egy kezünkben levő eszköz használatát, ha elhalasztjuk ennek az anyagnak a megvitatását, akkor gyakorlatilag a beleegyezést, a megállapodáshoz való hozzájárulásunkat halasztjuk el, és nem látjuk azt sem, hogy milyen új fejlemények vihetik rá a parlamentet, illetve a szakbizottságot arra, hogy megváltoztassuk az álláspontunkat. Tehát van egy eljárás, amelyet ugye itt módosítunk, most az ütemtervet kívánjuk módosítani, halasszuk el a megvitatást. Lehet, hogy akkor vannak olyan fejlemények, amelyek majd megváltoz, arra készítetnek bennünket, hogy megváltoztassuk az álláspontunkat, de milyen események, milyen fejlemények indokolhatják a megvitatás elhalasztását, nem találunk ilyeneket. Kényesek voltak az elmúlt évek során az Azerbajdzsánnal folytatott kapcsolatok, ezzel tisztában vagyunk, azt is tudjuk, hogy különböző okból ez a térség stratégiai fontosság az Unió számára, azt is tudjuk, hogy milyen regionális konfliktusok léteznek, az emberi jogi helyzetet is ismerjük, de ez nem változott az elmúlt hónapok során. Igazából semmi újdonság nem történt, ami indokolná azt, hogy ezt most elhalasszuk. Megismétlem még egyszer, is hangsúlyozom, hogy a jelentés elnapolása csak azt fogja eredményezni, hogy nem lesz egy jelentés, és hozzájárulhatunk pusztán a jelentéshez, tehát így azt hiszem, hogy mindenféle indok nélkül korlátozunk a saját funkciónkat. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, López úr. Most pedig Meszerics úr kért szót, majd Nárt úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr árnyékjelentéstevőként először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak egy olyan szövegért, amely véleményem, véleményünk szerint nagyon jó kiinduló pont, egy felhasználható anyag, amelyből egy nagyon jó jelentést tudunk készíteni. Ami az eljárásbeli aspektusokat illeti, ez sohasem arról szól, hogy itt pusztán parlamenti eljárásokról volna szó, hanem nemzetközi politikai kérdésekről. Ezért látok némi okot arra, hogy a szavazást elhalasszuk miután az esetleges tárgyalásokra sor kerül a bakúi delegációval. Ebben látok némi értelmet, de úgy gondolom, úgy gondoljuk, hogy egy megfelelő eszmecsere az anyagról és a módosításról még a tárgyalás előtt tulajdonképpen erősíteni a Bakuba utazó delegáció helyzetét. Tehát, ha csak formálisan nem tudjuk jelenteni, hogy milyen elvárásaink vannak a fejlemények alakulásával kapcsolatban, igazából nincs ok, ami indokolná a halasztást el kellene mondanunk azt, hogy mit szeretnénk, mire számítunk. Ezért azt javaslom, hogy tartsunk meg egy érdemi eszmecserét, még mielőtt a delegáció odautazna, és ezt követően halasszuk el a szavazást, ez talán segítene, de természetesen itt a régió és az eurázsiai térség egyik legrégebb óta fennálló konfliktusáról van szó, amelyet nem lehet egyhabar megoldani, ugyanakkor szeretnénk leszögezni, hogy mi az, amit szeretnénk, mi az, ami véleményünk szerint hozzájárulhat a helyzet javításához, és ezzel kapcsolatban sok mindent tudnánk javasolni. Köszönöm, elnök úr! Thank you. Köszönöm. Nárt, képviselő következik. Azerbajdzsánban a probléma belpolitikai és külpolitikai. A belpolitikai probléma ugye a szabadságjogok hiánya, mindenféle jogi biztosíték hiánya, a külpolitikai probléma pedig a hegyi Karabach nevét viseli. És itt abszolút irreális a helyzet. Ugye Fajaszáras kormányát ugye senki sem ismeri el rajtunk kívül, ez ugye Líbiában áll fenn, aztán Palesztinában hasonló a probléma, ott is lehetetlenség nyomon követnünk a béke tervet, amelyet az amerikai és a Netanyahu kormány teljes mértékben felvizezett. Aztán Szaudarábiában is ugye bábkormány van, tehát az ill- a nemzetközi jog, jogi helyzet ilyen, és most ott vannak ugye a madridi megállapodások, és a Minszki megállapodás, úgy gondoljuk, hogy ez, a megállap, ez lesz a megoldás. De amikor a hegyi Karabach térségéről beszélünk, a, hegyi, a helyi kormány, a helyi közgyűlés megtagadta azt, hogy integrálódnak a térségbe. Tehát, hogyha a Minszki megállapodás kapcsán azt mondjuk, hogy először a területi integritás, és ezt követően az utolsó pont ebben a folyamatban az önrendelkezés, itt a térség lakosainak kell ezt a lehetőséget biztosítanunk, akkor így gyakorlatilag egy lehetetlen helyzetet teremtünk, a kettő összeegyeztethetetlen. Ezért azt szeretném kérdezni, hogy itt megoldunk egy problémát azért, hogy három problémát előidézzünk, olyat, amelyet aztán nem tudunk megoldani, ugyanis a hegyi Karabach problémáinak megoldása nem Oszétia problémáinak megoldása, és utána átugrunk onnan a krími térségbe, tehát azt hiszem, hogy teljesen vakok vagyunk, ugyanis az örmény közösség nagy nyomást gyakorol, és ennek következtében elismertük a lehetetlenséget, és ez egy olyan precedens, amelyet Oroszország alkalmaz, és hát figyelembe kell vennünk, hogy ki támogatja Örményországot, Oroszország, amelynek ott van a Kaukázusban a legfontosabb katonai támaszpontja. Következésképpen, ha továbbra is ilyen vakok vagyunk, és képtelenek vagyunk megérteni ezt a jelenséget, amikor a hegyi után majd jön a Oszétia, illetve a krími probléma, gyakorlatilag ugyanez lesz a helyzet, és ugyanilyen lehetetlen helyzetbe lavírozunk magunkat. Okay. Rendben. Azt hiszem, hogy mindkét fél részéről meghallgattuk az összes érvet, a frakciók eltérő módon viszonyulnak az ütemterv kezeléséhez. Nem lesz a jelentéstervezetről egy első eszmecsere a mai napon, azt hiszem ez elég egyértelmű. A liberálisok és az előadó azt kérték, hogy halasszuk el a megvitatást. Mamikins úr szintén támogatta ezt, de aztán López úr a frakció, frakciója részéről ellenezte az elnapolást, a néppárt részéről Stetina úr ellenezte ezt, és a zöldek, ugye Meszerics úr szintén ellenezte a halasztást. Az ICR részéről Fotiga asszony támogatta a kérést. Ennek fényében azt javaslom, hogy a kibővített elnökségi ülésen kellene ezt a kérdést megvitatnunk a politikai képviselőcsoportok képviselőinek jelenlétében, hiszen számos érvet kell figyelembe vennünk, amelyet hallhattunk most. Arról is, hogy az előadókat, illetve a jelentéseket azonos módon kellene kezelnünk. próbáljunk meg egy tisztességes megoldást találni erre a kibővített elnökségülésen, a következő ülésen. Egyetértenek ezzel? Mikor kerül el erre sor? Februárban. Február 25-én lesz a következő elnökségi ülés, de egy írásos eljárást is követhetünk keresünk erre egy megoldást, hiszen azt kell mondjam, hogy a kollégák részéről nagyon jó érveket hallottunk, de azt is látjuk, hogy az SND és az ICR nagy része ellenzi ezt. Nikolaj képviselő. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt az állásfoglalást. Egy kicsit pontosabban szeretnék fogalmazni. Nem azt kértem, hogy halasszuk el a jelentést, én azt kértem, hogy az ütemtervet módosítsuk. Ez a jelentés egy ajánlásról szól a tanács irányába, ennek ellenére konkrétabbak és komolyabbak kell legyünk. Nem áll szándékomban formálisabb álláspontra helyezkedni, ugyanis egy nagyon kényes kérdésről van itt szó. Számomra a szavahihetőség forog kockán. Bíráljuk Azerbajdzsánt, ezt megtehetjük, megtesszük, megtehetjük ezt a továbbiakban is, ugyanakkor vannak olyanok, akik még mindig börtönben vannak, Éppen ezért az azerbajdzsáni fél részéről egy egyértelmű állásfoglalást szeretnék az emberi jogok kérdésében. Máskülönben minden a legjobb szándékunk szerint kezelhetjük ezt a kérdést, de semmi sem változik. És ezt vitára bocsátani, azt hiszem, hogy a mi álláspontunk, a szavajetőségünk forog kockán. Hogyha partnerségi megállapodást szeretnénk, akkor partnerekkel hogy legyünk. Nincs más tervem, de úgy gondolom, hogy a hitelességünk érdekében, a parlament, a politikusok hitelesség érdekében konkrétabbak kell legyünk. A második kérdés pedig, amelyet a kollégám is felvetett, egyértelmű és tartós, folyamatos együttműködésre van szükségünk a tanácssal, de sajnos ebben az esetben ez nem áll fenn. Remélem, hogy az ajánlásunkat támogatják majd a tárgyalások során. Hogyha formális ajánlást fogalmazunk meg, akkor lehet, hogy a tárgyalás veszélyezteti a lényegi érdekeket. Itt remélem, hogy megfelelő megoldást találunk, annak érdekében, hogy jó jelentést tudjunk készíteni, egy olyan jelentést, amelyet majd végre is hajthatunk. Itt egy ajánlásról van pusztán szó, nem magáról a megállapodásról. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Nikolaj asszony. Érdekes azt hallani, hogy az ütemter módosítását kéri, nem a halasztást, ami azt hiszem, hogy legalábbis hasonló. Most pedig a fő tárgyalónak, Luc de Vignynek szeretném megadni a szót, ha itt van. Szeretne ehhez hozzáfűzni valamit? Mi az ön javaslata? Módosítsuk az ütemtervet, vagy sem? Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr, és köszöntöm a parlamenti képviselőket. Azt hiszem, hogy nehéz önök helyett meghoznom ezt a döntést. Mi készek vagyunk arra, hogy tájékoztassuk önöket a tárgyalásokról, ahogy azt korábban is tettük, és ezt a jövőben is bármilyen alandó alkalommal megtesszük, de természetesen nem kommentálhatom az önök szakbizottságának ütemtervét. Elnök úr, dekár, de azért meg kellett próbálnom. Rendben, köszönöm. Tehát elhangzottak az érvek, úgyhogy a kibővített elnökségi ülésen fogjuk a kérdést megvitatni. Köszönöm Nikolaj képviselőnek és a többieknek is a hozzászólást. Now, we're half an hour early. Fél órával előbbre járunk a tervezetnél. Micsoda meglepetés. Van-e itt valaki a külügyi szolgálattól már most? hogy a rohingyák helyzetét megvitassuk. Um, the external actions... A külügyi szolgálat 10 percen belül csatlakozik hozzánk, úgyhogy 10 um, perc múlva folytatjuk az ülést.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 Right, dear colleagues, we can continue our meeting. Tisztelt kollégák, folytathatjuk az ülésünket. 3.4.11 van. 12-es pont következik. Egy eszmecserét tartunk az Európai Külügyi Szolgálattal a rohingyák helyzetéről a Myanmari rohingyák helyzetéről. Emlékeztetném önöket arra, hogy az AFET bizottság három tagja csatlakozni fog a bangladesi Myanmari DROA küldöttséghez februárban, február 12 és 16 között. A rohingyák helyzete kétségbe ejtő. 2017. augusztusa óta a milíciák eh, támadásokat eh, intéztek ellenük, és az eh, a humanitárius segítségnyújtás is nehezen jut el oda. Az UNHCR becslései szerint augusztus óta több mint 60 ezre menekültek Bangladesbe, és 400 ezer rohingya már azelőtt is bangladesi táborokban találkozott. az ország északi részén nehezen megközelíthető a térség, szörnyű a humanitárius helyzet, az összes diplomáciai eszközt fel kell használnunk a miamari helyzet rendezése érdekében. Az Európai Külügyi Szolgálat képviselője, David Daly van itt velünk, ő a dél-kelet-ázsiai osztályvezető, vezető, és Isabel Delatra, aki a, szintén a dél-kelet-ázsiai térséggel foglalkozik, és a, tájékoztatnak arról, hogy a nemzetközi közösség, illetve az EU hogyan járult hozzá a helyzet rendezéséhez, és hogyan tudjuk befolyásunkat érvényesíteni a miamari kormány álláspontjának módosításához. Először, uram, öné a szó, aztán majd a kollégák is megkapják a szót, hogy megvitassuk az elhangzottakat. Emlékeztetném önöket arra, hogy a következő napirendi pont megvitatására, majd iráni vendégünk jelenlétében 11 óra 30-kor kerül sor. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban egy megtiszteltetés számomra, hogy a Parlament Bizottsága előtt megjelenhetek. Néhány általános észrevételt tennék. Önök is tudják, hogy az Európai Unió továbbra is politikailag szerepet vállal és a humanitárius segítségnyújtás keretében is megpróbálja a rohingya eh, menekült válság eh, kezelését eh, elősegíteni. Politikai és pénzügyi támogatást nyújtunk Bangladesnek, valamint Myanmarnak. A politikai támogatásunk többek között azon keresztül figyelhető meg, hogy a főképviselő több alkalommal ellátogatott menekültáborokba, a bangladesi miniszterelnökkel novemberben egyeztetett Aung San Suu Kyi-val, és az AZEM külügyminiszteri találkozója, találkozójával párhuzamosan novemberben is egyeztetett az illetékesekkel. Örülünk annak a ténynek, hogy a parlamenti delegáció hamarosan ellátogat Myanmarba és Bangladesbe is, beleértve a Coxes Bizári menekült táborokba. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos folytatni az együttműködést a méltóságos, méltóságteljes és önkéntes visszatérések elősegítése érdekében, és orvosolnunk kell a válságot kiváltó okokat is, és el kell érnünk az NN jelentés teljes mértékű végrehajtását a visszatelepítési, hazatelepítési megállapodásokról szeretnék szólni. A két ország a, az érintett személyek visszatérése érdekében alért egy megállapodást. Ez egy fontos első lépés volt a visszatérések elősegítése érdekében. A rendelkezés végrehajtását körültekintően kell nyomon követnie az Európai Uniónak, valamint a nemzetközi közösség egészének, hogy biztosítsuk azt, hogy teljes mértékben megfelel a nemzetközi jognak az ENSZ szerepe, ami véleményünk szerint, főleg az ENSZ menekültügyi főbiztosának szerepvállalása kulcsfontosságú e tekintetben véleményünk szerint. Az úgynevezett fizikai rendelkezés megállapodás, amely szintén megköttetett a két ország között, ez is a vizsgálat tárgyát képezi maga. Az UNHCR nem vesz részt közvetlenül a végrehajtásban, ami aggaszt bennünket, és kéteink vannak azzal kapcsolatban, hogy a nemzetközi standardok biztosítottak lehetnek a folyamat során továbbra is arra fogjuk késztetni mindkét országot, hogy az UNHCR teljes mértékű bevonását lehetővé tegye. Ami a Myanmari felet illeti, az Európai Unió továbbra is folytatja a nemzetközi nyomás gyakorlását az ENSZ BT-je szintjén. A az ENSZ közgyűlése, valamint az emberjogi tanács által, és továbbra is konstruktív párbeszédre törekszik Myanmarral. Ami az ENSZ csatornáját illeti, az Emberjogi Bizottság egy tényfeltáró missziót indított Myanmarba. Ezt tavaly, ezt tavaly kapta meg a mandátumát, és ősszel született erről a megállapodás. Volt egy állásfoglalás is a közgyűlés egy határozatot hozott, és volt egy további ENSZ határozat az Emberi Jogi Tanácsban, amelyet december 5-én hoztak meg, és az Európai Unió is támogatta. Ami az elszámoltathatóságot és az emberi jogok helyzetét illeti, voltak az ENSZ testületek, civil szervezetek és a tényfeltáró misszió által is különböző szavahihető feltételezések arról, hogy milyen szisztematikusak az emberi jogok, jogi megsértések, ezzel kapcsolatban az EU sajnálatot fejezi ki amiatt, hogy már nem vizsgálta ki komolyan ezeket a feltételezéseket, állításokat, és nem működik együtt a tényfeltáró misszióval sem. És a közelmúltban felfüggesztette az ENSZ külön megbízottjával, Madame Livel való együttműködését. Örvendünk annak, hogy a civil kormány hajlandóságát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a tanácsadó bizottság ajánlását, az úgynevezett jelentést végrehajtja, és a közelmúltban bejelentéseket hallottunk azzal kapcsolatban is, hogy a különböző rohingya táborokat az ország középső térségében felszámolni kívánják. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a kormánynak egy konkrét cselekvési tervet kellene kidolgozni az Anán jelentéssel kapcsolatban, tematikai és földrajzi prioritásokat meghatározva, mert ez elősegíteni a haladást és mozgósít el a nemzetközi támogatást is a folyamathoz. A rohingyák életkörülményeinek javítása Rakhine államban szintén hozzájárulna egy olyan légkör megteremtéséhez, amely elősegíthetné az önkéntes visszatérést azok részéről, akik Bangladesbe menekültek. Ami a segítségnyújtást illeti, az októberi Genfi konferencián az Európai Unió elkötelezte magát a donorok között a legmagasabb szintű támogatás mellett, 30 millió euróról van szó, kb. 170 millió dollárral az Európai Unió és a tagállamok a teljes ígért össze körülbelül felét biztosítják és további 30 milliót ígért az Európai Unió ahhoz, hogy a rohingyák eh, helyzetét javítsa Bangladesben, valamint a helyi eh, közösségek eh, életkörülményeit is, és ezen humanitárius segély kb. 10 millió már el lett különítve. A további 5 millióról született döntés, ez a menekültek nyilvántartásba vételére szolgál. A rohingya válság számára elkülönített teljes összeg már 78 millió. A frissen ígért alapok, itt ugye 20 millió euróról van szó, ebből 15 millió a közép- és hosszú távú fejlesztési projekteket hivatott finanszírozni, és különböző értékelési misszióra került sor Dhaka és Cox Bizárban, hogy azonosítsák, illetve meghatározzák az esetleges projekteket. Ami a Myanmari felet illeti, Továbbra is nagyra törő a fejlesztési ütemtervünk, és a bizottság egy lényegi programot fog javasolni az oktatási rendszer számára, ez 220 millió, és ezt ehhez egyéb kulcsfontosságú ajánlásokat is megfogalmazunk az ANAN jelentés kapcsán. Elnök úr, ez lett volna a bevezető, és ezt követően nagyon szívesen megválaszolom a képviselők részéről az esetleges kérdéseket. Most pedig talán a kollégámnak adnám meg a szót, hogy Bangladeshez fűzön további gondolatokat. Köszönöm. Well, thank you. This... Köszönöm szépen. Nem tudom sok minden elkiegészíteni azt, amit elhangzott. De ami az szükségletek felmérésével foglalkozó missziót illeti, ez egyelőre zajlik, megnézzük azt, hogy hogyan lehet támogatni Bangladest, hogy megküzdjön ezzel az áramlattal. Annak ellenére, hogy van egy megállapodás Myanmar és Banglades között a rohingyák visszaküldésére, visszafogadására, Várhatóan a menekültek még egy ideig Bangladesben maradnak. Folyamatos támogatásra lesz szükség, nem csak humanitárius segélyre, hanem a humanitárius segélyhez kapcsolódó fejlesztési segélyekre. A menekült áradatnak a befogadó társadalmakra, közösségekre kihatása van, ezt tudjuk, erről most már egyre többet hallunk. A befogadó közösségek a környezet romlásáról panaszkodnak, és a többi. Mi megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy segítsük az országot ezekkel a problémákkal megküzdeni. További elemzésekre van szükségünk, meglátjuk, hogy hogyan hagyják végre a megállapodást. Eredetileg a két ország azt abban egyezett meg, hogy 23-án elkezdik a hazaküldést, visszafogadást, viszont ez ma nem lehetséges. A kollégám részéről elhangzott, hogy a UNHCR hozzájárulása érdekel bennünket a leginkább, mert a nemzetközi jogot be kell tartatni, és az emberek méltóságát is tiszteletben kell tartani a hazaküldéskor. A Bangladesben dolgozó kollégáink azt mondják, hogy a külügyminisztérium szeretné a zenekül, az ENSZ menekültügyi főbiztosságát bevonni a munkába, a hazaküldési folyamatba. Tehát legalább a bangladesi oldalon ez lesz majd. A megállapodás viszont Mihamára nézve nem mond semmit. Szeretnénk ugyanis gondoskodni arról, amit a megállapodás is biztosít, hogy a családok együtt térjenek haza. E, e, a családok visszatérése viszont önkéntes kell, hogy legyen. A családok esetében a kényszerített hazaküldést nem lehet az első felszólalónk. Köszönöm szépen! Ő ugyanis nem tud ma itt lenni, elnézését kéri. Nina, én, és képesztő az, hogy a külügyi tanács október óta nem fogadott el e tárgyban következtetéseket, annak ellenére, hogy tovább folyt az üldöztetés, és magas szintű ENSZ képviselők is azt mondták, hogy népírtásról van szó a tegnapi külügyminiszteri további szankciókat alkalmazni azokra nézve, akik az erőszakot elkövetik, beleértve a katonaságot is. Másodszorban a hazaküldési megállapodás ugyan most még eltolódott, de ha majd elkezdik, akkor kérdés, hogy a, annak alapján, amit elmondott, megkérdezném, hogy tudnának-e mondani valamit arról, hogy a miamariak szeretnék -e elkerülni azt, hogy az a hazatérő közösségeket táborokba zárják, hiszen a táborokba zárt lehetne olyan szakpolitikákat alkalmazni, amelyek veszélyeztetik a menekülteket például a lakhatás szempontjából, tekintettel az ciklonos időjárásra, amely nem sokára bekövetkezik, és hogy hogyan lehetne foglalkozni még jobban a gyerekekkel. Ötöt sorban mit teszünk azért, hogy hosszú távon megoldásokat találjunk azokra nézve, akik nem hajlandóak, nem akarnak haza kompakt, lehet ilyet itt alkalmazni hogyan lehetne a menekültek ön, ö, ö, fenntartását elérni. És az Európai Parlament ezekhez a parlamentekhez hogyan tudna hozzájárulni az AFET és a DRA, Miamari és Biaba. Köszönöm szépen Kermudinak. Nártóra következő az ALD részéről. Ami évnek örvednek, a nyugati kultúrkörben. Úgy tűnik, hogy ez lehetetlenné teszi azt, hogy egy buddhista és fundamentalista lévnek, örvednek a nyugati kultúrkörben. Úgy tűnik, hogy ez lehetetlenné teszi azt, hogy egy buddhista és fundamentalista mentén élnek. Ez az az etnikum, amely az egyet, egyetlen birmániai etnikum. 1945 óta a sán, hogy törekvés történt, egy, egy, egy síkú, egy oldalú Birmánia megteremtésére. Mi egy nemzeti definícióval kapcsolatos probléma, amely kizárja és elnyomja azon kultúrákat, etnikumokat vagy vallásokat úgy értelmeznünk, mint egy visszatelepítési problémáról. Ugyanis a rohingya közösség továbbra is hosszú időn keresztül Bangladesben él, majd ugyanis az az ország, amely fenntartja Myanmart, hiszen ott is hasonlóképpen értelmezik az etnikum kérdését. Mit tehetünk? Jelenbe kell vennünk olyan országok, mint Malázia, vagy Indonézia, vagy Banglades közelségét, hiszen itt olyan országokról van szó, amelyek iszlám, és épp ismeretünket tisztára tudjuk mosni, ugyanakkor nem tudunk reális választ adni a problémára. Thank you. Köszönöm Havienátnak a zöldek részéről. Akkor köszönöm a nyilatkozatokat. Nekem inkább egy kérdésem lenne. A Kofi Annan jelentést támogatjuk Rakin állam újraépítésére vonatkozó mondatokat. Viszont ez a jelentés az elkövetett emberjogi sérelem újraépítésére vonatkozó mondatokat. Viszont ez a jelentés az elkövetett emberjogi séreztek Miamárban a cél az lenne, hogy megvizsgálják az ügyeket, viszont csak olyan ügyeket lehet megvizsgálni, amelyeknek alig van a fontossága a mi szempontunkból. Aung San Suu Kyi azt mondta, hogy nem tudja, hogy mi zajlik. Viszont megátolja a független Aung San Suu Kyi-ra is nyomást kell gyakorolnunk. A kormány nem gondolhatja azt, hogy ezek a súlyos emberi jogi sértések, melyek népírtásba is torkolnak, megtorlás nélkül maradhatnak, melyben büntetlen vezetők akár a következő választási időszakban ellenőkök is lehetnek. Amikor Ansan Suki azt mondja, hogy szeretné az elkövetőket bíróság elé állítani, akkor gondoskodj. De mm, a, egyébként a drában is fogunk erről, aki dél kelet -Ázsia. Köszönöm, elnök úr, hogy fogadtak az önök nagy presztízsű szakbizottságában. Az ASEAN képviselőjeként két rövid kérdést szeretnék feltenni a külügyi szolgálat. Terveznek-e vizsgálatot vagy eljárást indítani ezen bűncselekmények elkövetője ellen, például a hadsereg ellen? Második kérdésem Javier Nárt is utalt erre, a gazdasági szankciók kérdése. A külügyi szolgálat felmérje, mények, amelyeken belül ezen megállapodást alkalmazni lehetne, most már nem állnak fenn. Merci, Mark Talabella. Köszönöm szépen Mark Talabellának. Egy valaki van még a listámon, Betini úr. A téma fontosságát, sürgősségét illeti egyetértek azzal, amit a kollégáim előttem elmondtak. Ez egy politikai jellegű téma, a helyzet jövőjéről szeretnék szót ejteni. Ansan hogy foglalkozni fognak a különböző népcsoportok helyzetével komolyan és nyitottan, nyitottabban, mint ahogy azzal a katonai hunta foglalkozott. Mindenféle politikai eszközöknél a kampányban Aung San nem vállalt magára megfelelő kötelezettségeket. Jelen voltak különböző nacionális, nacionalista ö, tendenciák is. Jelenzioni birmának creavano già allora qualche sospetto. Io feci una delegazione. Már akkor is volt, koriban már ezen nyílt kérdést megemlítettem. A kérdés nem csak a rohingákra vonatkozik. Botrányos, szörnyű helyzet alakult ki. A sánok, a kacsinok, a karjak, róluk is szó van. Egész sor lakosságcsoportról, ezen lakosságokat Birma, Burmába, és a népszavazással kellene azt monitorozni, hogy ezen a nektálás működött-e vagy sem. Valójában akkoriban ezt tervezték, de soha nem tartották meg ezt a népszavazást. A menekült tábor Tájföld északi részén az identitásuk, és nagyon sokan várnak arra, hogy elismerje őket Myanmar. Tehát most a jelenlegi szükséghelyzeten túlmenően meg kell értenünk, hogy Aung San Suu Kyi mit gondol ezen autonómia követelésekről, ezen lakosságcsoport részéről. És itt a politikai megközelítést is megvizsgálni. A delegációt februárban tartjuk az AFECEL bizottság részéről, és ezzel kapcsolatban mindenképpen körül kell járnunk a kérdést. Okay, thank you, Mr. Elnök, köszönöm, Betini úr. További észrevétel nincsen? Az önök részéről? Ki szeretne először válaszolni? Először is Deli úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a tagoknak is, a szakbizottság tagjainak a feltett kérdést és észrevételeket. Először is, ami az EU és a külügyi tanács tanácsot érintő kérdéseket illeti. Természetesen a külügyi tanács foglalkozik a kérdéssel. Minden tanács. Nos, ezen kérdéssel kapcsolatban felmerül több kérdés is. A azzal kapcsolatban, hogy az EU mit tehet az egyes egyénekre vonatkozó. Mit tehet az EU a már meglévő fegyverembargójával kapcsolatban, stb. stb. Ezen kérdések mindig felmerülnek a külügyi tanács ülésein, és a továbbiakban is így marad. Utalt arra, hogy mennyire messzire nyúlnak a probléma gyökerei történelmi gyökerei vannak valóban, képviselők, hogy realistán közelítsük meg a helyzetet, figyeljünk erre oda, amikor az elvárásainkat határozzuk meg. Valójában nagyon szeretnénk, hogyha olyan helyzet alakulna ki, ahol az EU közvetlenül az általa felhasznált nyomásgyakorlat, nyomásgyakorlásnak következtében egyszerűen csak megoldhatná ezen problémákat Mianmárral és más államokkal kapcsolatban is. Ugyanakkor természetesen oda kell figyelni arra, hogy mi a reális kép. Tos olyan helyzetet kialakítani, ahol a menekültek biztonsággal visszatérhetnek mi a készítettünk az UNHCR szerepével kapcsolatban. Próbáljuk elérni azt, hogy önkéntes legyen a hazatérés, és hogy olyan helyzet... Ez elfogadhatatlan. Fontos megfelelő lakhatási és higiéniai körülményeket kialakítani. Ez nem volt meg, és ez további problémák hazatérne, hazatérni, hogy mekkora lesz a hazatérők tábora. Mindkét fél hatós és nagy örömmel támogatjuk Önöket az előkészületekben, amennyiben tudunk önök, Önöknek ebben támogatást nyújtani. És különösen várjunk ezzel kapcsolatban az Annan jelentés rendkívül fontos kiinduló pont. És természetesen nem szabad megfeledkeznünk arról sem. Az önök februári látogatása nagyon fontos lesz számunkra. És már nagyon várjunk ez további alkalmat ad arra, hogy a politikai üzeneteinket átadhassuk, és hangsúlyozhassuk. Most Letre asszonynak adom meg a szót. Claire Módi kérdésére szeretnék válaszolni. Láttam, hogy elhagyta a termet, de azért pár szóban reagálnék arra, amit elmondott. Volt egy másik ország, ahol például Jordániában, Libanonban tömegesen fogadtak be menekülteket, és ezzel kapcsolatban sikerült megalapodást kilakítani, amely jelenleg is folyik. Pár hónap múlva tartják meg a köztes jelentésről a vitát itt a parlamentben, és azt remélem, hogy is támogatná ezen felvetésünket, hiszen fontos, hogy ők kérjék ezt. És egyelőre az ő álláspontjuk az, hogy a rohingákat nem akarják Bangladesben számukra kialakítani meglátjuk, hogy ők hogyan gondolkodnak erről. Elnök, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, bárki szeretne meg kérdést vagy észrevételt elmondani? Napirendi pontunk fél kor kezdődik, tehát 5 perces szünetet rendelek el. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we... Hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák! Folytatjuk a külügyi szakbizottságunk ülését. A 13-as napi rendi pontnál járunk. Eszmecsere az iráni iszlám konzultatív nemzetgyűlés külpolitikai és nemzetbiztonsági bizottságának elnökével. Tisztelt kollégák! Köszönetet mondanék a Lejeddin Borodzserinek, hogy eljött a szakbizottságunkhoz ma. Borodzseri úr a külügyi és Nemzetbiztonsági Bizottság elnökeként ön bemutatja számunkra az iráni álláspontot és az önök szerepét a regionális fejlődés, az önök országában kialakult zendülések és az iráni nukleáris megállapodás tekintetében. Néhány észrevételem lenne bevezetésként. Ami az iráni nukleáris megállapodást illeti, az Európai Unió továbbra is támogatja ezen megállapodást, és továbbra is fontosnak tartja, hogy azt teljes mértékben végrehajtsák. A múlt héten a Strasburgi plenárison szó volt erről a témáról. Figyelemmel követtem az egész vitát, és feltűnt számomra, hogy a parlament összes frakciója annak ellenére, hogy fontosnak tartja a nukleáris megállapodás végrehajtását, kritizálja azt, hogy fontos, hogy az Assad rezsim katonai támogatását megszüntesse, amely Szíriában a brutális helyzet kialakításának a felelőse. A szakbizottságunk nagy figyelemmel követte a tüntetéseket, az iráni tüntetéseket. Aggaszt minket, hogy erőszakos fellépések voltak, és emberi életeket veszítettünk el Iránban, hogy politikai foglyokat tartanak fogva, és kérjük, hogy ne vessenek börtönbe politikai foglyokat, és az halálbüntetést ne alkalmazzák. Végül pedig egy másik szinten. Én magam Németországból származom, elnök úr. A múlt héten a német rendőrség házkutatást tartott tíz vélt kémnél, akik Iránnal dolgoznak együtt, egy német hírszerzési hatóság információ nyomán. A média arról beszélt, hogy ezen gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy izraeli és vagy zsidó terror támadásokat terveztek, ideértvén zsidó óvodákat akartak megtámadni. Ez rendkívül aggasztó lenne. Azt gondolom, hogy a kollégák nagy érdeklődéssel várják ezt az eszmecserét, melynek témája az iráni helyzet és a regionális és külpolitikai fellépés az iráni kormánynak. Ezért szeretnék megismerni az önvéleményét ezen témákkal kapcsolatban, elnök úr. Meg is adom önnek most a szót. Az elnök úr farszi nyelven fog felszólalni. A 25-ös csatornán lehet a tolmácsolást hallgatni. Hogy lehetőséget kaptam arra, hogy eljöjjek a parlamentbe ezen nagyon fontos alkalomra. Az iráni nemzetgyűlés, hogy ilyen rendkívül jól szervezték meg ezt az ülést, és szeretnék köszönetet mondani azért is, hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy minnyáján a nemzeteink, a népeink képviselőjeként itt lehessünk és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra ezen felelősséget felkapcsolata rendkívül pozitív perspektívában áll. Hogyha megnézzük azt az időszakot, amelyet amely a nukleáris megállapodást megelőzte, akkoriban azt láthattuk, hogy a kapcsolataink stagnáltak, különösen ami a gazdasági kapcsolatokat illeti. Mindenképpen Európa visszafejleszteni, csökkenteni a gazdasági kapcsolatokat. Több milliárdos kapcsolataink voltak, és az amerikai politikák, az iráni szankciók, az állítólagos nukleáris kérdések miatt visszaszorították a kapcsolatot. Azt akartuk, hogy ezen kapcsolatok fennmaradjanak. Hogyha megnézzük a kínai kapcsolatainkat, mi szerint az amerikai kapcsolataink utána Kína felé irányultak. Itt több milliárd dolláros kapcsolataink vannak, és azt gondolom, hogy a kínaiak nagyon örülnek annak, hogy ilyen döntéseket hoztak az. Most, hogy megszületett az iráni nukleáris megállapodás, ez egy az ENSZ biztonsági tanácsa által is jóváhagyott eszköz, ez biztosítja azt, hogy új fejezet nyíljon most a bilaterális kapcsolatainkban hogy azt látjuk, hogy a bilaterális kapcsolatok egyre nőnek, mind parlamenti szinten, mind gazdasági, üzleti szinten, és más területeken is. Az iráni nukleáris megállapodás után hol tudja, hogy milyen vezetőről beszélünk. Nem csak Irán, az iráni iszlám köztársaság, hanem a nemzetközi szintér is jól tudja, hogy Trump úr semmilyen nemzetközi szabályt, normát nem tart tiszteletben, hogy ennyire offenzíve jár el olyanokkal, akiket ugyanaz az Isten hozott létre, egyszerűen csak más színű a bőrük. Számunkra teljesen mindegy, hogy milyen az ember színe és természetesen láttuk, hogy az ENSZ főtitkárának mi volt a reakciója. Ezt tette Trump úr az ENSZ-nél, a közgyűlésen és más fórumokon is ugyanazt ismételte, mi szerint kilép majd ezen megállapodásból, és megakadályozza a munkát, és ezzel nem csak az iráni iszlám köztársaságot, hanem mában, és jóvá hagyta ezen eszközt, és beleegyezett. Ezért tehát ezzel megsértette az ENSZ biztonsági tanácsát is. Mi hiszünk ebben az együttműködésben. Nem értünk egyet a nukleáris terjeszkedéssel, és azt reméljük a megállapodás következtében azt látjuk, hogy közben az Egyesült Államokban új atomfegyvereket tesztelnek, és nem tartják be az különböző ENSZ határozatokat. Mi nem hiszünk a vegyi fegyverekben, elítéljük azokat, az atomfegyvereket is, amely során vegyi fegyvereket használtak ellenünk, mi ezt nem akarjuk megtenni. Szárdest városában, Iránban ezren szenvednek a vegyi fegyverek következményétől. Még mindig szenvednek ezen fegyverek következményétől. Ki ezen kapacitást Szadanra átruházták, és a teheráni háború során ezt alkalmazták. A fővárosunkra többször rakétákat löptek ki, és más városokra is a egyetlen bombázással. Ők mártírjaink. Ez a mi helyzetünk. Mi nem tudtuk megvédeni magunkat, vegyi fegyvereket alkalmaztak ellenünk, biológiai fegyvereket alkalmaztak, és atomfegyvert ellenünk. Mit tennének önök Irán helyében? Természetesen a stabil és a fenntartható biztonsághoz. Éppen ezért eh, mi ezt ösztönöztük, de ez nem jelenti semmilyen szín alatt azt, hogy eh, bármely országra rá erőltetnénk a politikánkat, jó kapcsolatokra törekszünk a világon mindenkivel, senkire, hogy meglegyen a képességünk. Ez a kérdés nagyon gyakran felmerül, miért van az, hogy Irán a nukleáris kapacitását növelni szeretné. Említenék egy példát. Szaudarábia három éven keresztül bombázott egy ártatlan arab ország. Nagyon sokan, több mint 800 ezer ember még mindig a kolerában, kolera beteg, nagyon sok nő és gyermek hal meg kórházakban is, ez mindenfajta nemzetközi alap. Az emberi jogok csak egy szép kifejezés. Mit tett az ENSZ? Mit tett az ENSZ közgyűlése? Jement elítélték, a biztonsági talács elé vitték, míg Szaudarábiát még díj... Szaudarábia pénzzel halmozta el az országokat, és mi van a gyermekek, a nők jogaival? Így definiáljuk az emberi jogokat? Én ezt sajnálatosnak tartom. Úgy gondolom, a nemzetközi helyzetünkről is beszélni. Ami a Szíriához fűződő kapcsolatainkat illeti, történt egy nagyon sajnálatos dolog, az amerikai Egyesült Államok elszámította magát, és ennek köszönhetően terroristák tízezreit képezték ki, fegyverekkel ruházták fel, és rendszerváltást idézzenek elő. Mi lett ennek az eredménye, a következménye? Emberek tízezrei, ártatlan emberek tízezrei váltak földönfutóvá, és elvesztették otthonukat láthatjuk, hogy a migránsok kezelése sem volt, mint őket, milyen feltételek között tartották őket. Míg mi az utóbbi 30 évben 3 millió afgánt fogadtunk be, olyan afgánokat, akiket a háború miatt űztek el otthonukból. Afgánok százezrei tanulnak az iskoláinkban, és egyetemek hogyan viszonyulnak hozzánk, amikor mi leültettük őket az asztalunkhoz, és lehetőséget nyújtottunk nekik, hogy tanuljanak. Nálunk most az egyik legfontosabb probléma a munkanélküliség. Az afgán munkaerő dolgozhat nálunk, ugyanakkor az irániak munkanélküliek. Itt nem arról van szó, hogy be akartunk volna avatkozni, a szíriai kormány felkérésére cselekedtünk. Mi akkor léptünk a porondra, és felvettük a küzdelmet az ISIS-szel szemben, amely a legsúlyosabb, legkomolyabb, melynek neve Szíria lenne, tehát anarchia, politikai káosz és biztonsági káosz helyzet lenne a térségben. Önök úgy gondolják, hogy Líbia helyzete kielégítő? Nem és pontosan azért, amit a NATO tett Líbiával szemben, nem tudták a későbbi helyzetet sem kezelni, de amit Irakban és Szíriában látunk, az az, hogy az ISIS-t legyőzték, ami büszkeségre ad okot számunkra. Ha ez nem történt volna meg, ne legyenek kétségeik azzal kapcsolatban, hogy Libanon egy nagyon könnyű célpont lett volna az iszlám állam számára. Európába exportált volna, az a terrorizmus. A szíriai válság első éveiben, és most már 7 éve tart a válság, különböző európai delegációkkal beszéltünk, akik ellátogattak Iránba, a parlamentbe, én is találkoztam velük, és azt, kellett, azt most európaiak ezrei, európai és amerikai lányok ezré csatlakoztak az iszlám államhoz, visznek majd olyanokat, akiket terroristának képeztek ki, és ez egy komoly válságot, veszélyt jelent majd. A mi hírszerző szolgálataink szorosan együttműködnek, nagyon fontosak, és embereket gyilkoljanak meg, ez pedig nagyon fontos. Éppen ezért akarunk küzdeni a terrorizmus ellen, és úgy hisszük, hogy semmilyen kegyelmet nem szabad a mártírt küldött különböző európai országokba. Miért? Azért, mert a terrorizmus természete nem változik, éppen ezért kivonultak az utcára. Voltak erőszakos tüntetések az utcákon, a rendőrség fellépett ezzel az iráni eh, konzultatív nemzetgyűlés előtt mindig eh, látjuk, hogy eh, vannak másként gondolkodók, ellenzékiek, akik velünk szemben állnak, és mi odafigyelünk az ő sérelmeikre, de hogyha túllépnek egy határt, az egy teljesen más helyzetet jelent bárhol a világon ha a biztonság határát átlépik, akkor nem lesz egyetlen egy olyan biztonsági erő sem, amely csendben fogja ezt végignézni. Belgiumban ugyanez a helyzet. Amíg tüntetések vannak, de semmi más, ez rendben van. De amikor tüzet gyújtanak, vagy katonai központokat támadnak meg, akkor ezzel szemben reagálnunk kell. Amikor tegnap Belgiumba jöttem, mielőtt Belgiumba jöttem, egy börtön igazgatójától kérdeztem, hogy hány a politikai fogoly, azt mondta 18, őket szabadlábra fogják helyezni, ugyanis kötelezettséget vállalnak, hogy nem fognak újból ilyen cselekményeket elkövetni. Így működik a demokrácia. Nincs egy különböző modell Európa vagy Irán esetében. Európában érvényesül a gyülekezés szabadsága, a véleménynyilvánítás, a tüntetéshez való jog, de itt is van egy határa, hogy Iránban is. Mi nyomon fogjuk követni, mm, még hozzá különös figyelemmel ezeket az eseményeket. Ami pedig a kémeket illeti, minden bizonyal tisztában vannak azzal, hogy nagyon sok a két a kettős állampolgársággal rendelkező állampolgár, ugye Szíriában, Kanadában, az Egyesült Államokban is élnek kettős állampolgárságú személyek, ez pedig ellentmond az iráni jogszabályoknak. Ha megnézik az alkotmányt, akkor láthatják, hogy bárki, aki egy, más, egy másik ország állampolgárságát megszerzi, elveszíti az iráni állampolgárságot. Ezen személyek azonban kettős állampolgárságúak, és ezt Irán elfogadta. Eljönnek Iránba, meglátogatják hozzátartozóikat, ez nem jelent problémát, de ezt nem szabad összekeverni egy másik dologgal, ami a kémkedés ha ellátogatunk Jalalidihez, például ez a helyzet, itt egy egyetemen képzett szeméről van szó, az ember nem kell, hogy írás tudatlan legyen, ellátogat az iráni nukleáris központokba, és információkat közvetített. Ennek köszönhetően két atomkutatót meggyilkoltak, és ezután európai személyeket hívott meg, és előttük kifejtette nézeteit, ez azt hiszem, hogy egy teljesen más kérdés. De még valamit mondanék lezárásképpen a külpolitikáról, ahogy gyanánt, belétve az Egyesült Államokat is, ahogy a bevezetőmben elmondtam, a kapcsolatok korlátjuk, hogy ezeket a kapcsolatokat a jövőben is ki tudjuk terjeszteni. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, köszöntöm az iráni parlament tagját és Hadi Teori urat, aki az iráni parlament tagja szintén, és természetesen az Irán EU előtti nagykövetét is köszöntöm. Tisztelt kollégák, fél, tiz, fél egyig van időnk, talán egy tegye meg, és ezt követően az elnöknek adjuk meg a szót. Kérném még többen jelentkeznek, úgy tűnik. Kérem, próbáljanak két percben felszólalni. Elnézést kérek, tudom, hogy sokan jelentkeznek, megpróbálok szinte mindenkinek szót adni. Először is a néppárt részt szeretném köszönteni. A az Irán Iszlám Konzultatív Nemzetgyűlés Külpolitika és Nemzetbiztonsági Bizottságának elnökét, és, és Figyelembe kell vegyük azt is, hogy a külügyi bizottság tagjai a közeljövőben az ön hazájába látogatnak. Az elnök úr is felhívta a figyelmet arra, hogy mi, a parlamenti képviselők nagy része nagyon fontos kérdésnek tartjuk az iráni nukleáris megállapodást, ezt meg kell őrizni, ugyanis ezáltal a nukleáris fegyverkezés lefékezhető és az Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is úgy véli, hogy Irán nemzetközi kötelezettségeinek eleget tesz. Ugyanakkor, ahogy az elnök úr kifejtette, a parlament egyértelműen elkötelezte magát az emberi jogok védelmi, védelmével is a világon mindenhol, és ettől nem tudunk eltekinteni. Éppen ezért szeretném tudni, hogy melyek a különböző hazájában bekövetkezett incidensek mozgatórugói, kiváltó okai, sokan életüket vesztették, és tudja, hogy az amerikai elnök is az Európai Unió felé jelezte aggodalmát a rakéta támadásokkal kapcsolatban is, illetve a jemeni milíciák fellépése miatt, valamint az, a szíriai milíciák támogatása miatt. Úgy gondoljuk, hogy az ön szerepe stabil és békés ebben a térségben, éppen ezért szeretnénk hallani a véleményét az emberi jogok helyzetéről az ön hazájában, ugyanis ez aggaszt bennünket a halálbüntetés alkalmazása, amely ellenkezik az Európai Unió alapelveivel, tehát ha volna olyan kedves, akkor kérem részletezze ezt a helyzetet. Köszönöm. Thank you, Mrs. Alafranca, for the SD. Köszönöm. Fleckenstein úr, a szocialisták részéről. Elnök úr, tisztelt kollégák! És folytathatjuk ezt a párbeszédet. Jó az időzítés. Kiderül, hogy akkor is, hogyha nehéz a helyzet, és ez rajtunk is áll, nem csak beszélni kell erről, hanem végre, végre kell hajtani a mi részünket. Megfelelő az időpont. Fontos, hogy akkor van értelme a tárgyalásoknak, hogyha ezek őszinték, egyértelműek, és tiszteletben tartjuk a másik felet. Rep szintén aggaszt minket. Ez csak egy része, egy csak egy részét vonja be az esetleges részvevőknek. És úgy gondoljuk, hogy azok számára kedvező, akik nem rendelkeznek valódi békés megoldással. Aggaszt ez minket, és sok kérdést vet fel nem csak az önök, hanem más a régióban lévő országok politikájával kapcsolatban. Egyértelműen úgy gondoljuk, hogy a parlament, ezt már gyakran el is mondta, mindennel, amit az izraeli miniszterelnök mond, de Izrael létjogosultsága úgy gondoljuk, hogy nem vitatható. Le kell, hogy zárjam a hozzászólásomat, de még sok lehetőségünk lesz arra, hogy az egyes kérdésekről beszéljünk, hogy jobban megértsük egymást, és talán így köszönöm Fekestály úr, most az ECR részéről Bász Beldernek adom meg a szót. Ja, dank meneer voorzitter. Eh, de voorzitter van de... Amit eh, mondani szeretnék, hogy itt eh, ebben a házban megemlékezünk a holokausztról. Történészként ön is támogatja-e a holokauszt tagadást? Ez egy elég közvetlen kérdés, erre szeretnék választ kapni. Harmadszor, a tiltakozások én az Iránnal foglalkozó delegáción fog akkor a jövő bármiben is megváltozni. Hogyan tudja ezt fog akkor a jövő bármiben is megváltozni? Hogyan tudja ezt... Köszönjük. Az Alda nevében Atrevicius úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Emberi jogok szakbizottságának a tagja vagyok, és Irán hírhet a kivégzéseinek a magas számáról a világon elsők a fejenkénti kivégzésekben. Boruzserdi úr, ön szerint miért létezik még mindig halálbüntetés, miért használja felvetésem az, hogy holnap Európa és a szabad világ meg fog emlékezni a holokausztról. Ez egy súlyos büntet volt, ami már jó ideje történt. Tudjuk, hogy ennek mik voltak az okai és a következményei csatlakozni? Köszönjük, Asztrovicius. A GUE NGL nevében eh, Szakorafa képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszöntöm, elnök úr. Nem a nukleáris megállapodással kapcsolatban szeretnék szólni, mert erről már több alkalommal szóltam, ez hatályos, és többször elhangzott a megállapodásról az is a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részéről, hogy megfelelő a végrehajtása. Úgyhogy ehhez nem szeretnék mást hozzátenni. Ami azonban az emberi jogokat illeti, az álláspontunk változatlan. A tavaly előtti állásfoglalás óta ez nem változott, ugyanakkor volna három kérdésem ami fontosat kívánnak adni azon kérdésekre, amelyeket az irányiak felvetettek a gazdasági, társadalmi problémákkal kapcsolatban, és azt a tényt illetőek, hogy Rohani úr is elismerte, hogy jogában áll a lakosságnak tüntetni. Érdekes volna számunkra további információkat kapni van. Ami pedig Irán szíriai szerepvállását illeti, talán tudna néhány szót szólni arról, amit a török kormány tesz, tesz most Afrinban és Manbritban. És még valami? Leti. Azt hiszem, hogy a sajtóban nincs semmi, amit komolyan lehetne venni. Trump elnök jelezte, hogy az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe kívánja áthelyezni, és Szaudarábia vonatkozásában szeretnének -e... Köszönöm szépen, Sakurafa kolléga, most az FDD részéről Kava úr. Thank you, Chair. Mr. Berger, just two questions. Köszönöm. Köszönjük, James Carver. Következik a második kör. A néppárt nevében Elmar Brock következik látjuk, hogy Irán tartja magát ehhez, az Atomenergia Ügynökség is ezt megerősítette, azt hiszem részünkről is egyértelmű. Például Észak-Korea vonatkozásában is ez fontos, ezért be kell ezt tartani, és az iszlám állammal szemben cselekedni kell. Nem mindig vagyok biztos abban, hogy csak akkor alakulhat ki, hogyha Szaudarábia és Irán és ezt a szaudi képviselőnek ugyanígy elmondom, mint ahogy önnek, ezt mindig meg is tettem, mert jobb lenne, hogyha a Genfi folyamaton keresztül folytatódna mindez, egy asztánai megállapodásának elismerése. Köszönöm. Köszönöm el már Brok. A következő hozzászóló az SZND részéről López Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szerettem volna a vendégeinknek köszönetet mondani, mert így lehetőségünk nyílik arra, hogy beszéljünk az irány szeretném megerősíteni azt, hogy egyértelműen kötelezettséget vállaltunk a nemzetköz a megállapodás, a nukleáris megállapodás végrehajtása mellett, ahogyan azt Irán is teszi, és ahogyan azt a plenárison is megtettük, elítéljük, és természetesen a közelmúltbeli eseményekről is nyilván beszélni kell, nyilván megérti, hogy ezt nagy érdeklődéssel és persze némi aggodalommal követtük. Ami az emberi jogokat illeti, illetve ami az ország stabilitását illeti ezen okok miatt. Kiben a forradalmi gárda gazdasági tevékenységeket is engedélyez. Ez egy olyan bejelentés, amelyet fontosnak tartunk, mert ez valamilyen módon véleményünk szerint a tiltakozásokkal függ össze, és bejelentés történt azzal kapcsolatban is, hogy mi történik ugye a halálbüntetéssel, amely főleg a kábítószerkereskedőket sújtja ők azok, akik főleg ebbe a helyzetbe kerülnek. És emlékeztetnék még arra a kötelezettségvállalásra is, a regionális lehetséges-e újraindítani, úgy, ahogy azt mi szeretnék és reméljük. Köszönöm szépen. Borodzseri úr, és fontos beszélni arról, hogy Irán támogatja a Hezbollahot. Irán természetesen a régióban fontos hát kell megoldani. Hosszú távon úgy gondolom, hogy az EU és Irán közötti kapcsolatok javulhatnának, amennyiben lehetőségeit korlátoznak. Köszönöm. Én kritikusan tekintek az emberi jogokra és a szabadságjogok helyzetére Iránban. Ez olyasmi, figyelembe vesszük a helyzetet a régióban, nem lehet Irán nélkül vagy Irán ellenében megállapodást kötni, Iránt bele kell vonni ebbe a folyamatba. Ahogyha nem lenne a Hezbollah, akkor az iszlám állam már Libanonban lenne. Tehát ezért a libanoniak számára a Hezbollah egy pozitív. Ahogyha nem lenne a Hezbollah, akkor az iszlám állam már Libanonban lenne. Tehát ezért a libanoniak számára a Hezbollah egy pozitív. Önöknek meg kell érteniük, hogy Assad egy gyilkos rezsimjének a támogatása, illetve a nemzetközi jogszerűség, az teljes mértékben ellentmond egymásnak, és hogy az önök hozzájárulására is szükség van, nem a, az iráni kormány és az iráni hadsereg úgy fejti ki a tevékenységét, hogy emellett a hatasabi milícia is jelen volt. Önöknek vannak lehetőségek, és sem katonai jelenléttel nem támogatják őket, se a, a milíciáknak nem segítenek. Ez egyértelműen agresszívnak minősíthető. Thank you, Mr. Nat. We come to our... Köszönöm, Nat úr. Az három utolsó hozzászóló következik. Redaktuson képviselő. Thank you, uh, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Borugeri úr, Mekeliszer elnök úr az ödésünk elején elmondta, hogy itt a szakbizottságunkban komolyan aggódunk az önök országában kialakult helyzet miatt. Hezbollahot finanszírozzák, a Hamaszt finanszírozzák, ezzel hozzájárulnak a regionális instabilitáshoz és polarizációhoz, és ezzel fenyegetik Izrael biztonságát. A régióban és az EU közötti kapcsolatok rendkívül fontosak az önök számára. A kérdésem a következő ön, önök mennyiben hallgatják meg az Európai Unió aggodalmait a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban? Második kérdésem. Nemzetgyűlésben. Tudjuk azt, hogy a nemrégi tüntetések során több mint 3700 embert tartanak fogva kértük, hogy minden bebörtönzött ismerjük, akit megöltek a tüntetések kezdete óta, vagy megsebesítettek. A kérdésem az, hogy önök mennyiben felelősek ezért, és mit tesznek azon kérésekkel, amelyek alapján kérjük, hogy a tüntetőket engedjék szabadon. Köszönöm. Tisztelt vendégünk, tisztelt elnök úr! azon kollégákhoz tartozom, akik azt gondolják, hogy a nukleáris megállapodás rendkívül jó lehetőség arra, hatása lehet annak, hogyha elmélyítjük az együttműködésünket. Ez jó alternatíva arra, hogy csak tovább romoljon a helyzet. Ezzel tudunk a leginkább fellépni a proliferáció ellen. Figyelembe véve ezt a lehetőséget, ön hogyan látja Második kérdésem. A jövőben, nem most. A jövőben hogyan látja a kapcsolatait Izraellel és Irán kapcsolatait Szaudarábiával? Hiszen Irán és Szaudarábia potenciális lehetőséget képviselnek, és potenciális lehetőséget, és megtölthetnek be azzal kapcsolatban, hogy... Elnök úr, az iráni delegáció tisztelt tagjai mostanáig három erő volt jelen. Önök megérkeztek Európába, és magukkal hozták a legfontosabb költőik szavait, de szeretném a kollégáiknak ezt elmondani, és felszólítani az iráni hatóságokat arra, hogy a bebörtönzött tiltakozókkal emberségesen bánjanak, és engedjék őket szabadon, illetve ne üldözzék őket tovább. szállam alá. Bizottság elnökének, de elnök úr az ön válaszát korlátozza. Feltételeink még 10 percünk van. Talán, ha összefoglalná a mondandóját, az nagyon jó lenne. Egy kérdést tennék fel a magam részéről. Tudna mondani valamit azokról a vádakról, mely szerint iráni ügynökök kémkedtek Németországban, beleértve az ottani óvodákban is? Tehát ez lenne az én kérdésem. Még egyszer köszönöm a kollégáknak a kérdéseket, öné a szó. Eh, köszönöm szépen. Köszönöm a parlamenti képviselőknek a kérdéseiket. Ha tudtam volna, hogy ilyen sok kérdést kapok, hamarabb eljöttem volna, mert nagyon fontosnak tartom ezt az eszmecserét, hiszen mindannyian a nép képviselői vagyunk, ezért eszmecserére kell törekednünk. Röviden szeretnék szólni, hiszen kevés az időm. Először is szeretném megköszönni azt, hogy támogatják a nukleáris megállapodást, Elhangzottak bizonyos kérdések, amelyek egymással összefüggtek, ezeket nem fogom megismételni, például ami a tüntetéseket illeti, több kérdés utalt ezekre, illetve izrael kapcsolatban is több kérdést kaptam, az emberi jogokkal kapcsolatban is, ezért a válaszokat nem fogom megismételni. Ahogy korábban már elmondtam, nálunk a rendőrség nem visel fegyvert, míg az Egyesült Államokban, Kanadában még a közlekedési rendőrök is fegyvert viselnek. A közelmúltban Kanadában egy iráni gyalogost öltek meg, a fegyveres erőszak az Egyesült Államokban szinte jelentős, míg nálunk a rendőrök nem viselnek fegyvert. És valóban megtartóztatásról tanúskodtak a tüntetések során. Több száz rendőr meg is sérült. Megverték őket, megsérültek, ugyanakkor ők nem reagáltak ugyanilyen módon. Említhetnénk példákat Brüsszelről, az Egyesült Államokról, a világ bármely részéről, hogyha az emberek átlépnek egy határt, őrizetbe kell venni őket, őrizetbe is veszik őket, és itt nem hosszú távú letartóztatásról beszélek. Az Even börtönből szabadon bocsátották az embereket, tehát ne aggódjanak, mert ugyanazt tesszük, mint önök is. Elfogadjuk a tiltakozást, úgy gondoljuk, hogy jogos kell legyen a tiltakozás, egy ilyen jogirányban létezik is, amennyiben ez nem lép át egy határt mint például, amikor a tüntetők nem gyújtanak tüzet, ahogy azt a bevezetőmben elmondtam. A rakétákkal kapcsolatos kapacitásunk, ezt említették, nagyon fontos, nincsenek ezen kívül más fegyvereink, és nem fogjuk lehetővé tenni, hogy egy olyan őrült, mint Szadám ismét megtámadja az országot. A kormányunk, a parlamentünk, a rendőri szerveink, a rendészeti szerveink feladata az, hogy legyen egy ilyen kapacitásunk, de nincs például nukleáris kapacitásunk, nincsenek tömegpusztító fegyvereink, mint más országunknak, mert ellenezzük a tömegpusztító fegyvereket. De kérem, legyenek méltányosak és igazságosak, elrettentő kapacitással fel kell vérteznünk magunkat, hogy reagáljunk a hazánkat érő támadásokra, és a rakéta kapacitás ide tartozik a fenyegetéssel szemben fel kell lépnünk, de ez nem jelenti azt, hogy meg akarnánk távolni valakit. Szaudarábia egy hozzánk közeli ország, hosszú távú rakétákkal rendelkezik, és Kínából importálja ezeket. Tehát ez a fajta kapacitás nagyon fontos számunkra, ez nem képezheti alkutárgyát, de tárgyalunk erről, és szeretnénk tisztázni ezt önök előtt. A közelmúltban Trump úr Szaudarábiába látogatott, és több száz millió dollár értékben adtak el fegyvereket Szaudarábiának. Az egész Perzsa öböl olyan államok, amelyek szomszédaink fegyvereket vásárolnak. A régiónkban vannak országok, amelyek atomfegyverekkel rendelkeznek, tehát azt hiszem ez a minimum, a minimális elrettentő erő, amelyel mi rendelkezünk, és ezt azon tartós fenyegetések indokolják, amelyek az országunkat érintik. A közel-kelet, közel-keleti kérdés egy régi kérdés. Miért született olyan sok megállapodás az oszlói, a madridi megállapodás, és ezek mind hiába valóak voltak? Irán beavatkozott? Nem. Miért bizonyultak haszontalanak? Miért nem volt pozitív eredményük? a cionista rezsimet mi nem fogadjuk el, azért mert ők megfélemlítés és erőszak által vannak jelen, és elfoglalták, elfoglalták egy másik országot, több százezer ember vált ennek következtében hontalan, nem fogadják el a az NSZPT határozatait, és nem teszik lehetővé a menekültek hazatérését. Hivatalosan bejelentettem, hogy amíg az iráni iszlám köztársaság azt állítja, hogy a palesztinoknak népszavazás formájában kell eldönteniük azt, hogy milyen fajta rezsimet szeretnének, és el kell fogadni azt, amit a palesztinok népszavazás formájában eldöntenek. Jelenleg csak az orsz- a területük 2 tartozik hozzájuk, de ez nem is az ő birtokukban van, hiszen őket meggyilkolják, börtönbe vetik, a legszörnyebb módon sértik az emberi jogokat. A dél-libanoni térség, ellátogattam oda, azt láttam, hogy az emberek magázárkában vannak, kis ketrecekben tartják fogva az embereket. Én azt mondom, hogy mi megsértjük az emberi jogokat Iránban. Nálunk is vannak vallási közösségek, az iráni zsidó társadalom az alkotmány értelmében parlamenti kép, parla, parlamentben is delegál képviselőket. A keresztényeknek három képviselőjük van a parlamentben, a szíriai közösségnek is, más valási kép, közösségeknek is vannak képviselőik. Megadtuk számukra ezt a lehetőséget az alkotmányunkban vannak templomaik, vannak zsinagógák is, amelyeket újjáépítenek évről évre. Láthatják, hogy nem tartjuk tiszteletben az emberi jogokat. Vannak nálunk nők, akik kutatók, akik pilóták, akik oktatók, és akkor azt állítják, hogy megsértjük az emberi jogokat. Szaudarábia évtizedek után most tette csak lehetővé, hogy a nők is vezethessenek autót, ott nincsenek emberi jogi problémák? Kérem, hogy hagyjunk fel ezzel a politikai vitával. Mind emberek vagyunk, és egy napon mind távozunk ebből a világból az egyetlen dolog, ami, amivel rendelkezünk, az a lelki ismeretünk, még akkor is, ha nem hiszünk a vallásban, van lelki ismeretünk, vannak emberi jogaink. Az Európai Unió tisztelt képviselőitől kérdezem, hogy hogyan tudják elfogadni emberek ezreinek, ártatlan embereknek a meggyilkolását. Miért nem ítélik el Szaudarábiát? és miért nem viszik egy nemzetközi bíróság elé ezen háborús bűncselekményekért? Miért? Azért, mert vannak bizonyos politikai megfontolások? Az emberi jogok kapcsolatosak a politikai megfontolásokkal? Felszólítom önöket, arra kérem önöket, hogy az összes kérdésre emberi lényként tekintsenek. Egy síta imám mondta, hogy az összes emberi lény a testvérünk. Hiszen mindannyiunkat teremtettek, mi muszlimként szintén elmondhatjuk, hogy van lelkiismeretünk, és emberi lényként kell az emberiségre tekintenünk. Önök is említették az irányi börtönöket. Nagyon sok fogvatartott kábítószerkereskedő tegyük, le, tegyük lehetővé számukra, hogy átcsempészék az országon a kábítószereket, amelyeket Európába akar